a szociális intézményekben vagy a közszolgáltatások terén is. Itt nem csak, hogy alapjogokról van szó, amelyeket megtagadnak több millió európai állampolgárként, hanem az emberi méltóságról magáról is. Hogyan lehetne a különbségeket megszüntetni, akkor, hogyha európai szinten képtelenek vagyunk arra, hogy minimális szabályokat elfogadhassunk annak érdekében, hogy a diszkriminációt definiáljuk és annak minden formáját megszüntessük. A direkt politikákra mind formálisan szükség van, mind pedig tartalmi szempontból. Ez gazdaságilag is kifizetődő és szociális szempontból is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jerzy Poszpisil úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a bizottságadom kezdeményezését, hogy visszatérjük a diszkriminációs irányelv témájához. Tíz éve ül a tanácsnál a téma ideje leporolni. Csehországban én voltam a felelős a diszkrimináció ellenes szabályok végrehajtásáért a foglalkoztatási politikában, és tudom, hogy nagyon komoly, sok érzelemmel telített téma. Azért akadt el a tanásnál tíz évig, éppen azért, mert nem egyszerű téma. Gratulálok a bátorságukhoz, igen, előre kell vigyük a témát. Ugyanakkor ö, politikai vita tárgya kell legyen, milyen formája legyen végső soron ennek az irányelvnek. Tíz év után érdemes talán kicsit átformálni is. Például a diszkrimináció ellenes irányelvben az ördög a részletekben rejlik, Biztosítanunk kell tehát azt, hogy az irányelv valóban azokat segítse, akiknek szüksége van rá, nem csak a foglalkoztatás politikára szorítkozzék, hanem ne éljenek vissza vele azért, hogy egy egalitáriánus társadalmat építsünk, mert az sem lehet cél. Az európai intézményekben kell tehát megvitatni, a tanácsban is, persze, ahol most elakadt, de a parlamentben is, Hiszen végsősorban az a cél, hogy egy olyan modern szöveg jön létre, amely különbözik attól, mint amit tíz éve vittünk először tárgyalásra. Claude Morales úr a következő. Ameddig itt leszek, mennyi időm van? Már nem itt az Európai Unióban, hanem beszélni. Egy perce mondja az elnök. Volt, aki értette a viccet. Hát nagyon sajátságos irányelvezés, és gratulálok a finn elnökségnek, hogy az EBSCO tanács témára egyre tűzte csütörtök, és nem 10, hanem már 11 éve várunk erre. Láttunk már hasonló irányelveket, a nemek egyenlőséggel fogok irányelvet is, ám ez egy nagyon sajátságos, mert nagyon horizontális irányelv. Az európai értékek Európai Unióról beszélünk, hogy egy ilyen nagy témát érintő, a diszkrimináció ellenes LGBT, kor, vallás és egyéb témával való tekintetében ilyen szélesmerítésű egyedülálló. És a végrehajtás, egy ilyen bonyolult jogszabály végrehajtása szintén nagyon bonyolult. Ezt a két üzenetet szeretném a kollégáknak átadni. A jó diszkriminációs jogszabály megváltoztatja a társadalmat és segíti az egyént. A horizontális EU jogszabály pedig az EU-t is megváltoztatja, reklámozza úgymond, és ez az, az, az a út, ami előttünk áll, ragadjuk meg ezt a lehetőséget, éljünk vele. Köszönöm szépen. Szívecska úr, parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. Um... Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony, az esélyegyenlőség a, a lényegét képezi annak, amit Európa, az Európai Unió projektjének nagyon fontos része. Az állampolgárok milliói eh, nap mint nap megélik a diszkriminációt a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben vagy a hétköznapi életben, és sajnos az elmúlt tíz évben a tanács eh, nem lépett eh, az irányelv tervezett terén. Szlovákiában többszörös diszkrimináció érvényesül a roma közösség, különösen a roma nők esetében, és az LMBTI közösség nem kapott elismerést. Egyre ellenségesebb a politikai légkör a tagállamokban, és ezért egyre törékenyebb a kisebbségek helyzete, őket gyakran céltáblának használják, ezért a horizontális kezdeményezés nagyon fontos lenne, próbálkozzunk meg vele még egyszer, és tiltsuk meg így a diszkriminációt még hangsúlyosabban. Alice Kunke következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogy lehetséges, hogy ennyi idő elteltével ilyen kevés eredményt tudtunk elérni? Most már majdnem 15 év 11 év telt el azóta, hogy az irányelvet először benyújtották, azóta parkoltatják a tervezetet a tagállamok. 11 év sikertelesség, sokkal többet kellene és lehetne tennünk azok érdekében, akik nap mint nap diszkriminációnak vannak kitéve a fizikai, mentális állapotuk, vagy szexuális irányultságuk miatt ezek az emberek szenvednek. A az október 24-i luxemburgi tanácsülésen konkrét javaslatoknak kellene születniük annak érdekében, hogy minden európai országban javuljon a helyzet. Köszönöm, Hakkarainen kollega következik most, tessék. Elnök úr! Tupperene miniszterasszony, a egyenlő elbánás bizonyos területeken, az élet bizonyos területén problematikus lehet. Például, hogyha egy iszlám, iszlámista csoport jön létre Európában, vagy erőszakos vallásterjesztés a célja egy-egy szerveződésnek, akkor ez a csoport nem kérhet egyenlő elbánást, vagy akár visszélhet ezzel az egyenlő elbánással, és erőszakos világnézetét terjesztésében nehezen megakadályozható, hogyha egyenlő elbánás alapján lépünk fel ilyen csoportok ellen, hát akkor mindig megköveteli a helyzet, hogy észszerűen gondoljuk át. Az irányelv tehát nem lehet automatikusan alkalmazható, nem lehet mindenhol egyformán végrehajtani minden helyzetben és mindenkivel szemben. És akár a tagállamok nemzeti jogszabályába is beavatkozhat, ez nem működik majd megfelelően a rasszizmus nem egyeneket kezeli az embereket, hanem csoportidentitás alapján. Ezt is látni kell. Köszönöm. Rodríguez Pálap asszony. Ez az irányelve, amely már tíz éve blokkolva van a tanácsban, nagyon sok országban már réges-rég megvalósult. Az Európai Unió pedig képtelen egy egységes rendszert kialakítani, és hát emiatt aztán vannak első és másodosztályú állampolgárok az unión belül, és nagyon fragmentált az egész helyzet a diszkrimináció szempontjából. A gyakora, gyakorlatban szegregáció, gyűlölet és szociális kirekesztettség valósul meg, például a románi vagy a roma közösségekkel kapcsolatban, a fogyatékosokkal, vagy az LGBTQ közösség tagjaival kapcsolatban. A transzfóbia is nagyon nagy probléma, és úgy tűnik, hogy nincsen semmiféle utalás a többszörös diszkriminációra nem sikerült transzverszális szintre hozni az egyenlőséget. Tehát itt egy rendkívül szűk körről beszélünk. Európában arról beszélnek, hogy veszélyes az, hogy egy egységes védelmi szintet tudunk megvalósítani, hogyha az egységesség, és a, ez, mindez nem európai érték, akkor mitől, mit várhatunk egyáltalán Európától? Esztárász Feragut képviselő következik. Köszönöm szépen. Valóban 2008-ban az Európai Bizottság benyújtotta a diszkriminációmentességi irányelvet, például a vallás, szabadság, a fogyatékosság vagy a szexuális orientációval kapcsolatos diszkriminációk tekintetében. Nagyon sok ilyen csoport van, és én már tíz éve dolgozom itt az Európai Parlamentben, és már 11 éve ugyanerről vitatkozunk. Az Európai Parlament számtalan állásfoglalásban kérte, hogy ezt a blokkolt helyzetet oldják fel. Itt a toleranciáról, az együttélésről van szó, az alapjogokról. Ez egy olyan irányelv, amely az egyenlőséget tűzi zászlajára, számára, ez Európa szíve, és ezért vagyunk itt. Ez a lényeg az egész Európai Parlamentnek, a bizottságnak és a tanácsnak a munkájának. A tanács pedig akadályozza ezt azért, mert a szubszidaritás elvére hivatkozik. Itt egységességről beszélünk, szociális jogokról, egészségügyre, és ugyanakkor itt az egészségügyre és az oktatásra hivatkoznak. 80 millió személy él fogyatékkal az Európai Unióban, és ők azt várják tőlünk, hogy legyünk végre koherensek, hogyha elfogadtuk az ENSZ fogyatékossággal élők számára megvalósított megállapodását, akkor legyünk már koherensek, és itt a tanácson belül is történjen már valami. Nagyon jó lenne, hogyha minősített többséggel lehetne erről dönteni, vagy pedig elgondolkozna a tanács végre azon, hogy mit is jelent az egyenlőség. Köszönöm, Fritz. Fritz asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Rendkívül fontos vitát folytattunk ma le. Azok a frakciók, amelyek, társadalmi csoportok, amelyek ki vannak téve fogyatékosság miatt, meggyőződésük miatt, vallásuk miatt, szexuális orientációk miatt ki vannak téve a diszkriminációk, kapnak olyan védelmet a társadalomban, mint más csoportok. Ez pedig komoly aggályokat kelthet. 2019-et írunk, és 11 éve elakadt a jogszabály a jogalkotás folyamatában, és a tagállamok teljesen ellenmondó jeleket küldenek. Tehát, mint hogy elfogadható volna egyik-másik fajta diszkrimináció. Ez ez, ezt nem tolerálhatjuk. Semmilyen csoportos, csoporta vagy egyénel szemben nem lehet diszkriminálni. Szükség van tehát erre a védelemre. Éppen ezeknek az embereknek van a legnagyobb szüksége erre. A, a, a kor, a vallás vagy szexuális orientáció alapján támadások meg kell védeni az embereket, reagálnunk kell, a horizontális irányelv pedig ezt a célt szolgálja. Köszönöm szépen, Brünél képviselő a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Fontos, hogy ma ezt a vitát megtartjuk, hiszen nagyon sok diszkriminatív, többek között homofób aktusra kerül sor az országainkban a társadalom legveszélyeztetettebb embereit meg kell védeni mindenfajta diszkriminációval szemben a nőkről, a gyerekekről, az etnikai kisebbségekről, az LMBT közösségről van szó. A bizottság egy széles körű kezdeményezést tett a munka helyi diszkrimináció után 2000 2009-ben a parlament azt javasolta, hogy terjesszék ki a diszkrimináció elleni törvények területét. Mint tudjuk, a tanácsban blokkolják ezt a, az irányelvet. Nagyon fontos, konkrét jogokról van szó, a szociális lehetőségekhez való hozzáférés mindenki számára biztosítani kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, Herzberger Fofana képviselő asszony a következő. Köszönöm, elnök úr. Elfogadhatatlan, hogy a horizontális irányelvet most már 11 éve blokkolják a szociális paktumot, kérdejelezi ez meg, és az állampolgárok védelme helyett inkább olyan rendszer van, ami az elnyomás hierarchiáját erősíti meg. Elengedhetetlen, hogy a tanács fellépjen, és az irányelvet újra vitára bocsássa, ez egy fontos jelzés lenne, hogy a szexuális irányultság, a fogyatékosság, az életkor alapján nem lehet diszkriminálni az Európai Unióban a diszkrimináció egyre erősebb, az erőszak is, a gyűlölet cselekmények, ezeket a szélsőségek gerjesztik. Fontos ezért, hogy olyan ö, szabályunk legyen, ami mindenkit megvéd. Az Európai Unió kell, hogy a sokszínűség és az emberi méltóság védelmének legerősebb bástyája. Egy percben Anderson Krisztin asszony jelentkezett szóra. Jó, és abszolút elfogadhatatlan, hogy itt egy horizontális diszkrimináció irányából beszélünk, arról, hogy minden embert meg kell védenünk a diszkriminációról, akik többszörös diszkrimináció által érintettek ezt komolyan mondják? Európa egy diszkriminációs pokol kéne, hogy legyen. Vajon akkor miért jönnek millió számra ide emberek, emberek, miért menekülnek ide a diszkrimináció poklába millió számra az emberek? Persze, ez csak egy költői kérdés. Nem látják, hogy az elnyomott csoportok közé csoportok közében olyan kritériumok alapján sorolnak embereket, amely nem is kéne szerepet játszon. Önök azok, akik beosztják ezeket az embereket vallás, szexuális orientáció, nem, vagy bőrszín miatt diszkriminációs csoportokba. Az önök ideológiából táplálkozik ez a diszkrimináció. Ünneplik magukat, és újakat és újabb, újabb ilyen jelet, jelet találnak ki. Ez szerintem ez egy elhazudott, vagy ál, álszent jótékonykodás, semmi több. Köszönöm szépen, Deli képviselő. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy itt egy botrányról van szó. 11 éve képtelenek vagyunk a horizontális diszkriminációmentességi irányelvet elfogadni, pedig hát erre nagyon nagy szükség lenne. Egy barátnőmről szeretnék beszélni, egy fogyatékkal élő szeméről, aki tulajdonképpen a mindennapi élethez nagyon sok segítséget igényel, és nagyon örül annak, hogy például az egyszeri használatos műanyag zacskókat betiltották, de ugyanakkor a szegénységügy terén nagyon gyakran szükség van ezekre, és nincsen erre vonatkozólag jobb példa, arra vonatkozólag, hogy mennyire ellentmondásosak a politikáink, egyik oldalon segíteni akarunk, a másik oldalon pedig pont nem valósul meg ez a segítség. Itt azáltal, hogy a tagállamok nem hajlandóak elfogadni a minősített többségű döntést, nem tudjuk megszüntetni a diszkrimináció gyökerét. Köszönöm, López Ágirár képviselő következik. Köszönöm szépen, kedves miniszterasszony, kedves elnök, kedves biztosasszony. Az átláthatóság, az értékek rendkívül fontosak számunkra. Tíz éve lépett életbe a Lisszaboni szerződés és az Európai Alapjogi Karta. Az Európai Szerződésben szerepel az, hogy az Európai Emberi Jogok nyilatkozatát illetve az erre vonatkozó egyezményt is belefoglaltuk az európai szerződésekbe. Éppen ezért nagyon fontos lenne a horizontális diszkriminációmentességi irányelv, főként a gyűlölet miatt és nagyon sokszor ezek szerepelnek az alapjogi kartában, de az alapszerződésekben nem, fel, nem feltétlenül a fogyatékosság, a vallásszabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága, nagyon fontos problémák, amelyekkel foglalkozni kell. Nem szabad, hogy ezeket az embereket diszkriminálják. Én azt gondolom, hogy most az új bizottságnak az a feladata, hogy oldja fel ezt a helyzetet, és friss lendülettel töltse meg mindezt. Ezért lenne nagyon fontos akár az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság bevonásával is ezt megvalósítani. Köszönöm, Bró képviselő. Herr talman! At hát in... Köszönöm, elnök úr. Az, hogy nem tűrjük a diszkriminációt, az egy alapérték és a szabadság egyik alapjoga magától értetődő sokaknak, ám nem mindenkinek úgy tűnik. A nemű orientáció vagy egy, egy fogyatékosság miatt nem lehet korlátozni a, a társadalomban a lehetőségeket. És ennek a, a revontkodó irányelv tíz éve elakadt a tanácsnál az irányába, ami a munkahelyen kívül is biztosítani a diszkrimináció mentességét. Elfogadhatatlan ez akadás. Mire várnak a tagállamok? Eljött ideje annak, hogy vállalják a felelősséget az állampolgárokkal szemben, és létrejön az irányelv. Az, hogy 2019-ben még mindig nincs garancia a, a diszkrimináció ezen négy formája ellen, hát nem méltó az Európai Unióhoz. Mindenkinek garantálni kell ezeket a jogokat. Köszönöm szépen. A diszkrimináció mentességi szok, bizottság elnöke Régner asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt miniszter asszony Európában senki ellen sem lehetne a kor, szexuális orientáció, vallás, vagy nem orientáció miatt diszkriminációt folytatni, a munkahelyen sem, azon kívül sem. Az, hogy elnézzük a diszkriminációt, az eltörhetetlen, de nagyon nehéz sokszor fellépni a diszkrimináció ellen. Ám az, hogy nehéz ez a harc, nem jelenti azt, hogy fel kéne adnunk ennek a lehetőséget. Ezért örülünk annak, hogy 11 év után kivette a fiókból a tanács elnöksége ezt az irányelvet, hiszen az élet tovább fejlődött, új diszkriminációs területek nyíltak meg, és az alapjogokkal vonatkozó ügynökség is jelenti, hogy minden negyedik ember ellen van diszkrimináció. Ausztriában felmérések szerint minden második ember. És olyan diszkriminációs katalógust kell írni, ki kell bővíteni. A társadalmi státusz is lehet alapja a diszkriminációnak. Tudjuk, hogy hogy a szegénységben ő emberek ellen is van diszkrimináció, nem csak a melegek vagy az asszonyok ellen, sokszor azért is, mert valaki szegény is diszkrimináció áldozata. A jövőben ezzel is foglalkozni kell, ezzel a diszkrimináció okokkal. Köszönöm szépen, Régner asszony. Most Jongérius képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Egyesek magasabb akadályokat kell átugornak, mint mások az életben. Szerintem megrázó az, hogy öt Európából egy volt diszkrimináció áldozata már életes során a mi feladatunk az, hogy mindenki számára egyenlő lehetőséget teremtsünk a, bőrszínétől, fogyatékosságától, vallásától, nem orientációtól függetlenül. És nagyon jó az, hogy azon dolgozunk, hogy kimozdítsuk a nyugvópontról ezt az irányelvet a tanácsban és a tagállamokban is. Ugyanakkor elnök úr, az is, annak is eljött az ideje, hogy amikor másokra mutogatunk, akkor nézzünk magunkba is. Jó lenne tudni az Európai Bizottságtól azt, vajon hány fogyatékkal élő dolgozik az, az európai intézményekben, és hány új munka lehetőséget tudunk teremteni nekik, mert fontos az, hogy Európa mindenki számára működjön. Köszönöm szépen, Jangérius asszony, és Purek képviselő a szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, Lengyelországból jövök, egy olyan tagállammal, ahol igen alacsony a diszkrimináció ellenes fellépésnek a sztenderdje. Lengyelországban csak azért vannak ilyen jellegű törvények, mert az EU joganyag ezt kötelezővé teszi. Hogyha nem lenne, akkor a lengyelek a saját országukban nem kapnának védelmet a kor, a bőrszín, a nemük, a szexuális orientációjuk alapján való diszkrimináció ellen. Szörnyű dolgok történnek. A legutóbbi meleg büszkeségmenet idején támadások is történtek. Az ilyen országoknak szükségük van az EU szabályozásra, szükségük van a horizontális irányelvre. Nem lehet ezt tovább halogatni és mint korábbi ombudsman helyettes, én azt kívánom, hogy több képviselő legyen jelen az emberi jogokról szóló hasonló vitákon a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, Spurek asszony. Most Dali képviselő egy percben a hozzászóló. Grazie, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr a minimális védelmi szint bevezetésére irányuló irányelv tíz évig tartó halogatása elfogadhatatlan. Miért fontos, hogy kilábaljunk ebből a helyzetből? Nos, akarjuk, nem akarjuk, az EU-ban továbbra is egy sor állampolgár diszkriminációval néz szembe, az életkora, a neme, a bőrszíne, az etnikai hovatartozása, vallása, a szexuális orientációja alapján. Az EU-ban vannak olyanok, akik nem nyithatnak bankszámlát, azt mondják nekik, hogy túl idősek, vagy egy azonos nemű pár nem tud lakást bérelni egyesek fenyegetve érzik magukat, hogyha el akarják ismertetni az élettársi közösségüket. Egyes etnikumokból származó gyerekek nem rendelkeznek ugyanolyan oktatási lehetőségekkel. Úgy gondolom, hogy erőfeszítést kell tenni, hogy konszenzusra jussunk. Köszönöm szépen, Dali képviselő. Most pedig egy percben Blinkevics útja képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Való igaz, hogy fel kell lépnünk a diszkrimináció minden formáján az Európai Unióban. A kérdés azonban az, hogy miért tartott ilyen sok éven át, 11 évig az, hogy ebben előrepünk. Előre emlékszem arra, hogy 2015-ben a bizottság elnöke Juncker azt mondotta, hogy az egyik prioritása a munkájának az lesz, hogy meggyőzze a tagállamokat arról, hogy mennyire fontos ez a horizontális irányelv, és se velük. És hogy akkor szexuális orientáció, fogyatékosság vagy vallás miatti diszkriminációt eltöröljük. Sajnálatos módon továbbra is ott vagyunk, ahol voltunk, továbbra sem tud meggyőzni a tanácsban a tagállamokat ennek szükségességéről. Ezért Hát az új, a remény az új bizottságban van, amely talán képes lesz arra, hogy a tagállamokat rávegy arra, hogy együttműködjenek, és tovább lépjenek az irányelv elfogadása irányába. Szeretném megköszönni a tanács elnökségének, a finnelnökségnek, hogy mindenkit egy asztalhoz ültetett ennek érdekében. Köszönöm szépen, Blinkevics Herceg. Most pedig a spontán felszólások Következnek Pitekájnen asszony az első. Human rights are universal. Az emberi jogok egyetemlegesek, és az emberi jogok szubjektívek. Nincs nemzetközi jogi értelmezés, miszerint szubszidiaritás érvényesülne az emberi jogok terén a nemzetközi emberi jogi nyilatkozat, az Európai Emberi Jogi Egyezmény is így szól. Úgyhogy a tanács számára nagyon kínos, hogy 11 éve parkoltatja ezt az első egyenlőségi irányelvet, mindenféle technikai és szubszidiaritási ürügyekkel. Hallottuk, és nap mint nap tapasztaljuk is, hogy milyen helyzetbe kerülnek az emberek. Tartozunk ezzel az európai állampolgároknak, tartozunk nekik, hogy érvényesüljön a diszkrimináció tilalmához fűződő joguk, és kérem az elnökség tegyen erről. Köszönöm, Piteken asszony. Csurdarú képviselő kapja meg a szót. Domnule președinte, eu doar o întrebare. Köszönöm szépen, elnök úr. Költői kérdést fogok feltenni. 11 évnél kevesebb idő alatt egy piramist is felépítettek. Az egész világ megváltozott körülöttünk, az életkor, a vallás, a nemi orientáció, nagyon sok minden megváltozott 11 év alatt. Számomra két szörnyű hm, gát van. A gazdasági akadály, illetve az oktatáshoz való hozzáférés hiánya. Azon múlik Európa sikere, hogy a gazdasága és az oktatása hogyan működik. Remélem, hogy a finn elnökség együtt fog működni velünk az emberi jogok megvédése terén a tagállamok javaslatait is beépítve. Romániában a diszkrimináció egy jó részét nem sikerült felszámolni. Egyértelmű, egyetemlegesen minden tagállamban alkalmazandó ö, szabályokra van szükség, szankciókkal. Köszönöm Csodár úr, most pedig Petten úr kapja meg utolsóként a spontán felszólalók sorában a szót. Ez a vita lehet, hogy a diszkriminációról szól a munkahelyen kívül, de semmi sem fog változni addig, amíg a munkahelyen nem változik meg a pénz, a respektus, a szociális mobilitás, a mobilitás a munkahelyen indul, és semmi sem változik, míg az EU be nem látja azt a tényt, hogy ez az intézmény rasszista 10%-a az európaiaknak kisebbségből származik, ám az Európai Unió 1%-kal kevesebb munkavállalóval bír. Sosem volt fekete bőrű bizottsági tag, afro-belgiaiak eh, kétszer fele annyi eh, diplomával bírnak, mint a, mint a nem afrikaiak. Az EU mottója, hogy a sokféleségben egy, egyesülünk, hát inkább az kéne legyen eh, sokféleségben, amíg fehér vagy. 11 év után az EU szeretne véget venni a diszkriminációnak, hát először az intézményekben kéne kezdje. Vagy az európai a, a biztos vállalja el, hogy egy színes bőrűt vesz fel legközelebb? Köszönöm, Patton úr. Ezzel zárjuk a spontán felszólások sorát. Most Gyurva biztos asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Mindannyian látták, hogy a következő bizottságnak komoly szándéka a diszkrimináció elleni harcot, felvenni a kesztyűt. Ursula von der Leyen megválasztott elnök példátlan hangsúlyt helyezett, eddig példátlan hangsúlyt az egyen, egyensúly mellett, és Dali asszony is említette, hogy új portfóliót, új tárcát hozott létre ennek érdekében. Dali asszony meghallgatása során az önök intézmény előtt nagyon szem, személyes vállalást is tett, annak érdekében, hogy a kulcsfontosságú jogszabályokat mi hamarabb elfogadtassuk ezen a területen. Talán emlékeznek arra, hogy én is tettem egy erős vállalást és ígéretet 2014-ben, mikor elkezdtem a mandátumot, ezen a területen. Nem vártam azt, hogy a már 2008-ban elindított jogszabály nem fog elfogadásra kerülni egész mandátumom során sem. Sajnálom, és úgy gondolom olyan kudarc, amely, amelyet, amelyet foglalkoznunk kell, és amelyet meg kell haladnunk. Azt is el szeretném mondani, hogy a bizottság részéről megtettünk mindent annak érdekében, hogy előmozdítsuk, tovább billentsük ebből az alakadt helyzetből. Persze mindez nem tudja garantálni a tanácsban való elfogadást. Hallottam a tagállamoktól 2014-ben még a, a tanács ülésen, már akkor is tudnék, vitatárgya volt ez az elakadás, akkor is nagyon sok érvet hallottam a tagállamoktól. Pénz, hatáskör, szubszidiritás, most is hallottunk ebből néhányat. Emlékszem 2014-ben arra is, amikor elkezdtünk beszélni annak lehetőségéről, hogy a megerősített együttműködés révén vigyük előre a dolgot. Itt akkor nem kell egyhangú többség, hanem azok, akik arnak tovább léphetnek. Ez egy opció, de egy lehetőség, amely elsőleg rendben van. A morális szempontból abszolút helytelen. És ezt örömmel hallottam az antagállamoktól is, amelyek akkor nem akarták elfogadni a jogszabályt, hogy, a, hogy ez rossz jelzés volna, az, hogyha néhány tagállamot kizárnának egy ilyen elvi jellegű, alapvető elvi jellegű folyamatból. Én több száz megbeszélést tartottam miniszterekkel a tagállamokban, ám a megfelelő tárca minisztere nehezen meghatározható, mert sok tagállamban nincs egy, -egy miniszter, aki lefedné a diszkrimináció ellenesség témáját mert a hatáskörök sokszor megoldottak a tárcák között, és az, hogy ki miért felelős, eléggé bonyolult, vagy eléggé ködös sok tagállamban. És legyünk őszinték, bátorság is kell ehhez manapság, sok tagállamban ahhoz, hogy valaki fellépjen a diszkrimináció ellen. Nem minden politikus hajlandó erre a kockázatra, mert az online gyűlöletbeszéd időszakát éljük, amely nem csak a diszkriminációt elszemeretteket sújtja, hanem másokat is. Ez egy másik harc, amit meg kell harcolnunk az online gyűlöletbeszéd ellen fellépve. Sokszor az újságírók és politikusok is ö, gyűlöletbeszéd célpontja lesznek, ha bátrak elég ahhoz, hogy kiálljanak a, a hátrányos helyzetűek mellett. Mindezen fronton harcolnunk kell. Aztán említettek azt is, hogy milyen nehéz végrehajtani a diszkriminációs jogszabályokat, mert van ugyan jogszabály most is érvényben, vannak jogszabályok, Tudok példát mondani, például a nemek közötti bérkülönbség vonatkozásában. Ennek jelentős része, tehát a férfiak nők bére közötti különbség közvetlen diszkrimináció jelent. Úgy, egy férfi és nő ugyanaz a munkahelyen dolgozik, és mégis más bért kapnak. Ezt a jogszabály tiltja, ám hol tartják be a jogszabályt? Sok esetben a nő nem is tudja, hogy ilyen bérhézer létezik. Ezért kell a megfelelő testületek hatáskörét növelni a tagállamokban, intézményekét, amelyek segítséget nyújtanak, és amelytől támogatást kaphatnak a diszkriminációt elszenvedők. Tehát ez nem egy, ez egy kiváltság, hanem egy alapjog, hogy fellépjünk itt a, a 40% a nyugdíjakban a nők férfiak közötti különbség. az van jogszabály, amely tiltaná ezt. Tehát maga a végrehajtás ütközik nehézségekbe. A diszkrimináció tekintetében beszéltünk arról is, hogy fontos, hogy az online gyűlöletbeszédet ellen fellépünk, amely a diszkriminációt erősíti. Egyek egymást termékenyítik meg és erősítik a diszkrimináció és a gyűlöletbeszéd. Az a, a mesterséges intelligencia bekapcsolása és olyan etikus szabályokról, etikai szabályokról, amelyek révén hogy ne ismétlődjön meg a mesterség intelligencia területén mindez. Tehát nagyon sok területen dolgozunk, Ám e jogszabály nélkül, az irányelv nélkül gyengék leszünk, és nagyon nehéz ezt megtalálni annak a mikéntjét, hogyan tudunk elérni megfelelő eredményeket. Ebben az összefüggésben nagyon nagy várakozásaim vannak a tekintetben, a csütörtökön azt hallom majd a felelős miniszterektől és a tagállamoktól, hogy a 11 éves irányelv még mindig életképes, vagy javítani kell rajta jelentősen, anélkül, hogy a, az alapcélját sértenék. Lehet, hogy ezeket az érveket kell végighallgatnom, mint amit 5 évvel ezelőtt annak idején, de biztos vagyok abban, hogy nagyon hasznos lesz a vita, és új lendületet ad a tanács részéről a tanács, a bizottság részéről a tanácsnak ahhoz, hogy végre dűlőre vigyük ezt a dolgot. Szeretném megköszönni a finn elnökségnek, hogy ismét rendet tűzte az EBSZKO tanács ülésén, és körülök a parlament folyamatos támogatását, mert létfontosság az, hogy erősen támogassuk ezt, és egységesek maradjunk ebben a jövőben is. Köszönöm szépen, Jóról biztos asszony! Most pedig a vita zárása gyanánt Tupperányi miniszterasszony a soros elnökség tanács nevében kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak, biztos asszony, köszönöm szépen még egyszer ezt a lehetőséget, hogy ezt a fontos ügyet megbeszélhetjük önökkel. Nagy érdeklődéssel hallgattam az elképzeléseiket, a biztos asszonyét is, köszönöm szépen, Jurova asszony, és csak egyet érteni tudok, hogy a diszkrimináció tilalma, az esélyegyelőség az európai értékek központi részét képezi, elő kell mozdítani ezt, és köszönöm, hogy a napirenden tartották ezt a témát. Engedjék meg, hogy azt mondjam, a tanács több alkalommal és folyamatosan elismerte, hogy mennyire fontos ez a kérdés. Ugyanakkor, mint tudják, nehéz volt a szükséges egyhangúságot elérni a különböző kísérletek során, amelyek a tíz év során erre történtek. A finn elnökség egy magas szintű konzultációt kezdett ebben a témában, és abban bízik, hogy sikerül új lendületet adni az előrelépésnek, erre nagy szükség lenne. Ahogy a biztos asszony is említette, és ennek is utaltak rá, csütörtökön az EBSCO tanácsban a miniszterek meg fogják beszélni a lehetőségeket ezen a téren, és természetesen be fogok számolni az eredményekről és a lehetséges következő lépésekről a fenntartható Európa jövő érdekében. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Tupajnem miniszterasszony! Ezzel zárjuk a téma vitáját. Következő naprendi pontunk társaságadó információk és egyes vállalkozások témájában nyilvános jelentéstétel. Azokon akkor szeretném bejelenteni, hogy a spontán hozzászólások és a kék kártyás hozzászólások új rendszerében a elektronikon is jelentkezhetnek, elektronikus úton is a képviselő kékkártyás vagy spontán hozzászólások. Ezek kérem hozzák maguk az elektronikus kártyájukat, hogyha ezzel a lehetőséggel élni kívánnak. Tehát nem kell a vita végéig várni jelentkezésre, hanem menet közben is jelentkezhetnek elektronikus módon az elektronikus kártyájukkal. Először a tanács részéről Tupelányan azt, hogy kapja meg az utat, én meg vitát elkezdve. Köszönöm szépen. Kedves európai parlamenti képviselők, szeretném megköszönni, hogy lehetőségem van arra, hogy erről a témáról eszmét cserélhessek önökkel. Valóban fontos témáról van szó. A javaslat, amelyet az Európai Bizottság 2016-ban terjesztett be, egyike azoknak a jogi javaslatoknak, amelyek a profit shifting és az adó alap csökkentési technikákra vonatkozik. Tehát egy sokkal igazságosabb adózás felé vezető úton állunk. Konkrét javaslatokkal segítjük ezt, és az Európai Tanács nagyon sokat dolgozott ezen a javaslaton. Az illetékes munkacsoport megvizsgálta a javaslatokat 2016 áprilisa óta, és négy találkozóra került sor a mi elnökségünk alatt. Pontosan tudom azt, hogy mennyire fontos ez a fájl az Európai Parlament számára, amely idén márciusban el is fogadta az anyaggal kapcsolatos első olvasatbeli álláspontját Gualtieri úr és Szóvoda úr. A tanácsi állásfoglalások, illetve a parlament minél gyorsabban való haladási szándékáról tett tanúbizonyságot. Ugyanakkor vannak még nem megoldott politikai nézeteltérések a tanácson belül. Gyakorlatilag a közzététel nem jelenti azt automatikusan, hogy több adóbevételre számíthatunk, a legfontosabb ebből a szempontból a jól működő adóhatóságok. Ezért aztán a tanács tovább folytatja a munkát, az adóalap erózióval kapcsolatban, és további eszközöket próbálunk kialakítani az adóhatóságok számára. Itt országspecifikus jelentéseket kell a nagyobb multinacionális társaságoknak közétenni, és ezekhez hozzáférnek az adóhatóságok is. Tavaly volt egy szóbeli kérdés Szomoda úr részéről, ez egy javaslatra vonatkozott, 2018 áprilisi plenárison fogalmazták ezt meg a jogalapra vonatkozólag, ez pedig a rendes jogalkotási folyamatot kérdőjelezi meg. Az Európai, Bizottság, az Európai Parlament a bizottsági jogalapot kívánja megőrizni, ugyanakkor a mi jogi szolgálatunk úgy gondolja, hogy a 115-ös cikk a helyes jogalap, a TFEU-val belül, ehhez pedig egyhangú döntésre van szükség, és nem az 50.1-es cikk, amely a minősített többségi döntést alapozná meg. Jól halad a munka a különböző elnökségek alatt, és gyakorlatilag az előttünk szóló, vagy az előttünk lévő elnökségek is már egy nagyon jó szintre hozták a munkát. Mi is szeretnénk tovább lépni, további egyeztetésekre kerül sor, de egyelőre nem tudok konkrétan elkötelezni magamat semmire. A tanács részéről mi nekünk még több időre lesz szükségünk annak érdekében, hogy álláspontjainkat kialakítsuk, és természetesen bármi új fejleményről azonnal tájékoztatni fogom önöket. Engedjék meg, hogy biztosítsam önöket, dolgozunk ezen az ügyön. Köszönöm szépen! Köszönöm Tuprainen miniszter asszony, kezdődik a vita. Pitikainen asszony, két percben az első hozzászóló. <clears throat> I'm afraid... Attól tartok, hogy a tanács hát csalódottságot okozott az emberek várakozásait alá alul múlta ebben a kérdésben. Megint csak egy olyan ügy, ahol érdemes van a tükörbe nézni a tagállamoknak. Feltezem a kérdést, hogy, hogy a vállalatok számára miért fontos a társadalomnak ez az információ a vállalatokról. Az, azért látjuk, hogy közfelelősség tár- az, hogy hova teszi az ember a pénzét, honnan kapja a pénzét, és hogy fizet az ember adót, vagy sem. Ez nem mindig valósul meg nemzetközi szinten. Ezért kell európai jogszabály, amely kiterjed a követelményekre, az auditálási számítani szabályokra, és a jelentéstételi kötelezettségekre hogyan kell lejelenteni ezeket az információkat. És bár adó célúak ezek, bevallások, ezek normál jogszabályok azért, és ötven cikk alá tartoznak. Attól tartok, hogy a tanács egy nagyon kicsi fügefelevél mögé bujkál, ha csak most, azt mondva, hogy ez egy adó kérdés, holott nem, ez egy jelentéstételi kérdés. Ez az oka annak, hogy bizer, még nem költöttünk ugyan szerencsére 11 évet, a tanács nem ült rajta 11 évig, mint a másik irányelven. A, szeretne a parlament egy állásfoglalási indítványt beterjeszteni, annak reményében, hogy a tanács gyorsan előrelép majd ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, Péterkán asszony. Két percben Régner képviselője szó. Köszönöm szépen. A szociáldemokraták számára már sok éve rendkívül fontos az, hogy ezek a nyílt vállalati adóbevallások országos lebontásban elérhetőek legyenek. Néhány évvel, néhány nappal a Panama dokumentumok kiadása után a bizottság nagyon gyorsan cselekedett, ez már régebb volt 2016-ban, a bizottság és a parlament akkor rögtön tudta, hogy az állampolgárnak joga van tudni, a vállalatok fizetnek adót vagy sem. Ha óriás vállalatok hatalmas profitjukat sokszor nem adózták le, megállapodnak tagállami kormányokkal, és olyan konstrukciókat kreálnak, amelyek révén megkerülik adó kötelezettségeiket. Akkor a parlament gyorsan lépett, és az EU-ban működő nagy koncernek bizonyos forgalom felett be kell jelentség, hol hozzák létre a profitjukat, mennyi adót fizettek, és a nagy vállalatok tartoznak az emberekkel azzal, hogy bevallják, mennyi adót fizetnek. Az irányelv ott van az asztalon, a tagállamok megint csak rettentő sok időt hagynak maguknak, az elfogadására az állampolgárok viszont elég türelmetlenek, mert ezek a pénzek hiányoznak a költségvetésekből. Három éve várunk már az Európai Parlamentben azon, hogy a tanács valamit tegyen ez ügyben. Miért nem lépnek tovább? Szeretnék, hogyha csak azt mondja a tanács, hogy a, a, a adóbotrányok fölöttben nőjön a fű szépen, és elcsendesedjenek a hangok, arra várnak, hogy elmondjon ez az igény. Hát ezért kell felhívni a tanácsot, hogy álljanak a sarkukra, mindenki az erősebb átláthatósági követelményekről beszél a környezetvédelemben, az emberi jogokban, hát az adópolitikában is szükség van az átláthatóságra. És Ferber úrnak teszem fel a kérdést, aki kezdeményező, otthon beszélt a párttársaival, például a német gazdasági miniszterrel, hogy vajon miért nem intézkedik is egy gyorsabban? Köszönöm szépen, Régner kollega. Szézsúrné képviselő a szó. Merci, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterasszony. Sajnos a miniszterasszony bevezető nem elfogadható. Három évvel ezelőtt 2017. júliusában a parlament már elmondta, hogy mi a véleménye. Azóta bekövetkezett a LuxLeaks, a Panama Papers, és ettől központi témává vált az európai politikában ez az ügy 30-50 milliárd euróról van szó, kiesett adóbevételként évente, és nem az érdemi kérdésekről folyik a vita. Azt kérjük, hogy a bizottság javaslatát a tanács ne gátolja. A parlament már elmondta, hogy mi a véleménye, tovább kell lépni. Egy olyan pro-európai frakció, mint az enyém, csalódottsággal állapítja meg, hogy tehetetlenek vagyunk egy társjogalkotási témában, mint ez. Úgyhogy miniszterasszonytól azt kérem, hogy nagyobb kötelezettségeket vállaljon, mint amiről a bevezetője tanúskodott. Köszönöm szépen, kollega, most két percben Urtasunt képviselője szó. Sí, muchas gracias. Eh. Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy a különböző fiskális botrányok egyre számosabbak az Európai Unióban, és bizony a legutolsó mandátum alatt megpróbáltunk valamit tenni ez ellen, de azért a határok továbbra is sem világosak. Eszközök kellenek, csak így lehet rendet teremteni, és azok a cégek, amelyek több mint 750 milliós árbevételre rendelkeznek, ezeket kényszeríteni kell arra, hogy pontosan beszámoljanak arról, hogy melyik országban mennyit termelnek, mennyi a kiadásuk, mennyi a bevételük és hány embert foglalkoztatnak. Itt a parlamentben nekünk nem mondják azt, hogy ezen keresztül az európai cégek versenyhátrányra kerülhetnek. Ez nevetséges. A korábban amikor ezt az intézkedést bevezették a bankrendszerben, akkor semmilyen hatása ennek nem volt. Tehát nincsen oka annak, hogy bármi mögé bújjunk, hogy ezt az irányelvet ezt ne valósítsuk meg. Meg kell nézni azt, hogy intézményi szempontból mi az, ami elfogadható, három éve nem történik semmi, a parlamentben pedig már megtettük a magunk munkáját, és maguk pedig a jogalapról vitatkoznak. Állandóan bujkálnak valamiféle jogi kérdés mögé, de ez elfogadhatatlan az, hogy állandóan valamilyen ürügyet találjanak, és ne lépjenek. Úgyhogy kérem az új bizottságot és a tanácsot is, hogy oldják fel a helyzetet, és szeretném azt, hogy a finn elnökség, akinek egyébként megköszönném azt, hogy ezt a témát egyáltalán újra napirendre tűzte, de mégiscsak szeretném azt kérdezni öntől, hogy mit várnak a következő ülésektől, és hogy lesz-e bármiféle előrelépés, van-e perspektíva arra vonatkozólag, hogy valaha is megtudják a polgárok azt, hogy történik majd itt előrelépés. Köszönöm úr Tösön kollega, most két és fél percben Beck kollega kap meg az Köszönöm elnök úr, tisztelt képviselőtársak! Az Európai Bizottság több átláthatóságot akar teremteni nagyvállalatok körében, az adótervezés körében, és egy méltányos, ugyanakkor egy méltányos növekedésbarát vállalati adózást szeretne elérni. És a bankok és az ország jelentések még élesebben fogalmaznak, és a multinacionális vállalatokra kiterjesztett módon szeretnék alkalmazni ezeket. Az Európai Bizottság ehhez egy új EU irányelvet terjesztett be, miszerint a profitot ott kell megadóztatni, ahol létrejött. Nagyszerű célok, való igaz. Ám ahogy gyakran esik meg az EU-ban, semmi sem az, aminek tűnik, és még kevésbé az, ami kéne, hogy legyen. Először is az adó elkerülés problémája maga is az EU belső piaci politikának következménye. Azok az bonyolult jogi konstrukciók, amelyek a, a belső piacon létrejöttek, a nagyvállalatoknak hatalmas lehetőséget teremtenek. Másodszorban az adóelkerülés és a pénzmosás az OECD és az Európa Tanács szakértők szerint szintén az NGO-k hatása. Például George Soros a Open Society alapja milliárdokat mosott át az adó elkerüléssel, az Open Society révén 20 milliárd dollárnyi pénz került el az adóztatást. Ez legalább olyan káros, mint a nagyvállalatok adó tervezése. Tehát az NGO-kra is gondolni kell, ki kell terjeszteni az NGO-kra is ezt a nyilvánossá tételt. Harmadsorban a a 15-ös cikket a vállalatok szabadságát nevezi meg, mint jogi alapot, ám ez csak a magánszemélyek vállalat alapítását, illetve az ö, vállalatok létrehozását szabályozza. Az adóelkerülés szempontjából is itt erről van szó, a 114-es cikk kettes es bekezdése nem a többségi, hanem az egyhangú döntést irányozza elő. Az Európai Bizottság javaslata ezért az EU szerződéseket sérti meg, jogellenes negyedsorban. Az eurózóna Japánnal együtt a legkisebb növekedéssel bír és a legnagyobb személyi adóval a világon az Európai Bizottság ugyan beszél a, a barát adóztatásról, de nem tesz semmit ennek érdekében. Az országjelentések pedig szelektívek, jogellenesek, növekedések ellenesek. Melünk ez nem fog menni. Köszönöm, Beck kollega. Most pedig Pusa de Villalba képviseli a szó. Köszönöm szépen. Mi egyetértünk azzal, hogy az adóelkerülés ellen fel kell venni a harcot itt az Európai Unióban, de természetesen ez csak egy önkéntes együttműködési alapon képzelhető el. Minket aggaszt az, hogy az információkat megosztják, cégek társasági adójával kapcsolatban, és emiatt a stratégiákat, az üzleti terveket is nyilvánosságra kell hozni, ez pedig bizony a versenyhátrányt is okozhatja. A fiskális harmonizáció, amelyet a baloldalon találtak ki, gyakorlatilag egyenlőség jelet jelent az adóemeléssel, úgyhogy fontos lenne az, hogy ezekkel a stratégiákkal egyetértésben az elveket is meg tudjuk őrizni. Minden egyes tagállam szuverén módon találhassa ki a saját adópolitikáját. Ettől függetlenül szeretném még azt is nyilvánosságra hozni, hogy a mi frakciónk számára nagyon fontos az, hogy egy záradékot fogadhassunk el a cégek számára, amely a 750 millió eurós összeghatárt jelenteni, ezt annak érdekében, hogy a KKV-k érdekei ne sérüljenek. Köszönöm szépen. Obri képviselő következik. Merci, euh, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr van egy alapvető kérdés, a Google, az Amazon, az Apple mit fizetnek, mennyi adót fizetnek, mennyit kellene nekik, és tudja -e ezt valaki, senki nem tudja, mert kiszámolhatatlan adóelkerülési összegekről van itt szó, és mindenféle köd mögé képesek elbújni ezek a cégek nincs egyszerűbb, mint megvalósítani ezt a javaslatot, ahol, aminek értelmében a reál, a valós tevékenységekről be kell számolni a cégeknek. A BEPS-hez képest ez egy sokkal jobb javaslat. Itt minden információt közé kell tenni, az állampolgárok, a civil szervezetek ezt nagyon fogják támogatni mihet megválasztottak, védenem kellett ezt az átláthatóságot. Korábban civil szervezetnél dolgoztam, nagyon sok pénz elfolyik, hogyha húzzuk az időt. Mennyit kell még várni, asszonyom? A tanács mennyit fog még, mennyi időt fog még húzni? mire az országonkénti beszámolás tényleg megvalósul, a multinacionális cégek adóelkerülését ugyanis mi fizetjük meg, mi adófizetők. Köszönöm szépen. Most pedig Poszpisil kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. ami ezt a tanácsi nyilatkozatot illeti, csak az előző vita esetében. Nagyon fontos, hogy a parlament támogassa ezt az ügyet, ugyanakkor a tanácsban megint csak probléma van, úgyhogy üdvözlöm a finn elnökség kezdeményezését, hogy a koreperben napirendre tűzik ezt. Nagyon bízunk benne, hogy a tagállamok közös álláspontot fognak találni ugyanis a tanács nélkül hiába folytatunk vitát itt az Európai Parlamentben, erről semmi nem fog megváltozni. Pedig egyértelmű az álláspontunk.